szerdán, tehát lehetőséget kapunk arra, hogy megfogalmazzuk a ténylegesen harmonizált eljárással kapcsolatos prioritásainkat. Köszönjük Guillaume asszonynak, ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot, szerdán délben szavazunk. A következő napirendi pont Leichtfried úr jelentése a kettős felhasználású technológiákról és azok alkalmazásáról. Meg is adom a szót az előadónak, Fried úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Az export engedélyeket illetően a kettős felhasználású termékek esetében a, tudom, hogy ez a jelentés nem az egészen nyugszik, hiszen ennél a jelentésnél egy olyan iparágról, egy olyan gyakorlatról van szó, amely kétes hírek tárgya, ugyanakkor munkahelyeket is biztosít, és véleményem szerint európai szinten szabályozandó. Lényegében egyszerűsített exportengedélyekről van szó olyan termékek esetében, amelyek mind polgári, mind katonai célokra használhatók. Vegyszerekről van szó, vagy nukleáris tüzelőanyagokról, fegyverek részeiről, számítógépek alkatrészeiről, és arról is szó van, és erről nagyon sokat vitáztunk, a szoftverekről és a szoftverek részeiről. Véleményem szerint fontos, hogy a jelenleg a hatály, tagállamokban hatályos szabályozásokat az egységesítés irányába mozdítsuk el, hogy ezek pontosabbak legyenek, és átláthatóbbak is, és mindenek előtt európai szinten átláthatóságot kérhessünk ezek tekintetében. A jelentésben a Lisszaboni szerződés kihatásai érvényesülnek, első ízben az Európai Parlament számára, hiszen a bizottság eredetileg ezt a javaslatot a tanácsnak terjesztette be, és aztán az volt az elképzelés, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséig ez az ügy lezárul. De azt hiszem, hogy jó, hogy az Európai Parlamenthez került ez az ügy, hiszen néhány dolgot máshogyan láttunk, mint a tanács. Sikerült nekünk bizonyos jogi bonyodalmakat, amelyek a bizottság eljárásmódjából adódtak, áthidalni, és ezért köszönetet mondok a bizottság képviselőinek, hogy sikerült a dolgokat úgy szabályozni, hogy jogilag biztonságosabb keretet alakítottunk ki, és de némely kulcsfontosságú probléma továbbra is megmaradt. Egy dologban egyetértünk itt a parlamentben, hogy nem értünk egyet, egyet a tanácssal. Azaz, hogy az exportokat engedélyezni kell-e, miután lezajlott az export, vagy pedig az előtt kell ezt megtenni, mielőtt az exportra sor kerülne. Azt hiszem, hogy észszerű a biztonság okaiból, valamint az áttekinthetőség okaiból, továbbá az átláthatóság okán, azt kérni, hogy az export végrehajtása előtt kérjenek engedélyt, hogyha veszélyes anyagról van szó, és nem pedig az export lezajlása után, amikor ezek a termékek már kikerültek az EU területéről, hiszen mit, ér, mit érünk el az export betiltásával egy ilyen esetben? Hát valószínűleg nem sokat. Ez az ex post ex ante vita, a híres vita, és azt hiszem, hogy észszerűbb lenne előzetesen engedélyezni és aztán exportálni. Amiben mindannyian egyetértünk, és nem értünk egyet a tanácssal, ez az, a, ez az átláthatóság kérdése, a beszámolási kötelezettség. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament ö, ö, a technikai megoldástól függetlenül tájékoztatandó, hogy mit, mennyit, hová engedélyeztek, mert természetesen mi vagyunk az a szerv, melynek gondoskodnia kell a dolgok helyes lefolyásáról. És azt hiszem fontos, hogy vitázzunk arról, hogy mi a helyzet azon készülékek exportjával, amelyek bizonyos körülmények között emberi jogsértések keletkezéséhez járulhatnának hozzá. Azt hiszem, hogy ezeket az exportokat nem szabad engedélyezni. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztosasszony, tisztelt kollégák! Örömmel várom a vitát. Köszönöm szépen! Köszönjük. Az Európai Bizottság nevében Malmström biztos asszony kap szót, parancsoljon. Yes, thank you. Köszönöm, elnök úr, előadó úr, tisztelt képviselők. Az európai cégeknek egyre, verseny, egyre nagyobb verseny közepete kell helytállniuk. A minőség is az ár mellett az is fontos, hogy időben tudnak-e teljesíteni. A kettős felhasználású termékek komoly kihívást jelentenek, hiszen bizonyos exporttermékeknek exportengedélyre van szükségük. Ezek nagyon eh, kis piacot kérgítő termékek, és nagyon sok ipari ágazatban használják, például a távközlésben, a repülőgépiparban, a vegyiparban, az űriparban, és így tovább. Ellenőrizni kell ezeket a termékeket azért, mert potenciálisan katonai célokra is fel lehet ezeket használni az uniós tagállamok közül jó néhányan exportkönnyítést alkalmaznak, amelyek általános engedély formáját öltik, ami lehetővé teszi a cégek számára, hogy minimális eljárással, procedúrával is tudjanak ilyen kettős felhasználású termékeket exportálni. 2008-ban az Európai Bizottság benyitotta a javaslatát, amely a nemzeti exportkönnyítési rendszereket az egész unióra kívánja kiterjeszteni. Az európai általános exportengedélyezési eljárás célja az, hogy minden tagállam exportőre élvezhesse az egyszerűsített export eljárás előnyeit a kettős felhasználású termékekre vonatkozóan bizonyos célállamok esetében például a nemzetközi a nemzetközi vásárokon való megjelenés is sokkal egyszerűbb lenne, illetve például a távközlési berendezések, bizonyos ipari, vegyipari termékek is exportja is sokkal egyszerűbbé válna, ugyanakkor a, olyan e, tranzakciókra koncentrálhatnak a tagállamok, amelyek valóban komoly e, veszélyt jelenthetnek. Mi furcsáltuk azt, hogy egyik tagállamban engedélyt kapott egy tranzakció, miközben egy másik tagállamon pontosan ez a tranzakció nem kapott exportengedélyt. Pontosan ezeket a különbségeket kívánjuk kiküszöbölni az egységes belső piacon. S jó néhány ország hasonló lépéseket tesz az export eljárások átdolgozása terén, nem szabad lemaradnunk az unión belül sem. Köszönjük az előadónak és a többi Eh, Lechfried úrnak és a többi előadónak a munkát. Azt hiszem, hogy jó irányban haladunk, és az önök módosítása is nagyjából megegyeznek az Európai Bizottság elképzelésével. Köszönjük, mondja az elnök. A külügyi bizottság nevében, illetve egyben a zöldek nevében is Bütikófer úr kettő percre kap szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Egy olyan témát vizsgálunk, amely a kereskedelmet és a biztonságot egyaránt érinti. A kettős felhasználású termékek felhasználhatóak egyrésztről polgári célra, másrésztről pedig egy rendkívül kényes vagy akár veszélyes célra, amely a biztonság szempontjából jelentős. Egyesek, például a német gazdasági minisztérium kijelentik, hogy, és idézem, itt nem kritikus termékekről van szó, ez téves, és a parlament szakbizottságaiban eddig sokkal felelősségteljesebb álláspontot foglalt el. A külügyi szakbizottság jelentéstevőjeként, illetve a biztonság és védelmi albizottság jelentéstevőjeként szólok. Nagyon világos az álláspontja ezen szakbizottságoknak. Azt hiszem, hogy hanyag lenne, bizonyos ellenőrzési mechanizmusokat figyelmen kívül hagyni, és éppen ezért a kollégákhoz fordulok, hogy az AFET ajánlásait, illetve a SZEDE ajánlásait, különösen a jelentéstevő ajánlásait, aki az imént szólt, az előzetes ellenőrzések tárgyában kövessék. Ez az egyik nagy vitapont, amely ennél a témánál még fennáll. Az utólagos ellenőrzés azt jelenteni, hogy kevesebb lesz a biztonság, mi azonban több biztonságot akarunk az EU polgárok számára, valamint partner országaink és kereskedelmi partnereink számára. Nem akarjuk, hogy az INTA és az AFET elvét kövessék, és az utólagos ellenőrzés váltsa fel az előzetes ellenőrzés koncepcióját. Ez kereskedelmi érdekeket állítana a biztonsági érdekek elébe. Sok tagállam, mint például a Hollandia, ez az utolsó mondatom, elnök úr, kifejezetten óvat ettől, és emiatt bizonyosan polgárunk érdekét szolgálná, hogyha a plenáris megerősíteni a szakbizottságok kijelentéseit. Köszönöm. Köszönjük. A frakciók nevében hozzászólok, először a néppárt nevében Köztinger asszony. Köszönöm. Biztos eh, asszony, elnök úr. A kettős felhasználásról szóló rendelet eh, célja az, hogy a nem kritikus eh, termékek és technológiáját lehetővé tegye olyan harmadik országokba, olyan vonatkozásban olyan célokra, amelyek egyaránt lehetnek katonai és polgári felhasználások. Tehát egy biztonsági e, intézkedésről van szó. A cél az, hogy az európai exportőrök számára megkönnyítsük az életet, illetve elkerüljük a versenytorzítást ezen a területen. Az értesítési eljárás, illetve az exportőr e, egyéb e, kötelezettségei többletmunkát jelentenek. És érdemes eh, elemezni tehát azt, hogy van-e tényleges eh, veszély egy adott termék vonatkozásában. Eh, vegyünk egy közepes vállalatú céget, közepes méretű céget, amely különböző termékeket gyárt, alkatrészeket gyárt, azt szeretnénk, hogyha az ő munkájuk, illetve működésük alapvetően nem változna. Ha a körülményeket nézzük, és ha a szöveg, szövegét nézzük, akkor azt látjuk, hogy többletmunkát jelent a szabályoknak való megfelelés. Szeretnénk, hogyha hatékonyabbá válhatna a cégek működése. Természetesen a hatékonyság és a biztonságosság kérdését nem kérdő, jelentőségét nem kérdőjelezzük meg, ugyanakkor a bürokráciát csökkenteni kellene. Azt szeretnénk, hogyha ezeknek a technológiáknak és termékeknek a biztonságos felhasználása továbbiakban is folytatódhatna a gazdaságaink javára. Köszönjük. Csusztász Kutász úr következik. Kutás úr következik. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, Mm, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is gratulálni szeretnék a kollégának végzett munkáját ezzel a technikai jellegű témával kapcsolatban, amelynek hatalmas kihatásai vannak az EU biztonságára. Az Európai Unió ellenőrzést gyakorol a kettős felhasználású termékek fölött, amelyeket exportálnak, és ez az ellenőrzés már hosszú évek óta fennáll. A vám nyilvántartásba vételével megpróbáljuk elkerülni, hogy tiltott fegyvereket exportáljanak, vagy tömegpusztító fegyvereket. Nagyobb átláthatóságot és demokratizációt tartunk kívánatosnak ebben a rendszerben. Egy biztonságos rendszert akarunk, amelyben a bejelentéseket összegyűjtik és továbbítják, valamint megőrzik. Mind a kettős felhasználású termékekre vonatkozóan, mind pedig a veszélyes termékekre vonatkozóan. Ami a kettős felhasználású termékeket illeti, az Európai Parlament éves jelentést kér, hogy megkönnyítse ellenőrzési feladatai ellátását. Az Európai Bizottság köteles rendszeres jelentéseket bemutatni a parlament számára, a közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról, a kettős felhasználású termékek kivitelét illetően, valamint az intézkedések végrehajtását illetően ezen a területen. A kiviteli rendszer nemzetközi ellenőrzését illetően a listákat javítani kell, az ellenőrzés tárgyát képező termékek listáját napra készé kell tenni, anélkül, hogy a parlament részt venne ebben a folyamatban, jelenleg ez így történik, de kérjük, hogy a parlamentet erőteljesebben vonják be, hogy megfelelően el tudja látni jogalkotói feladatát a Lisszaboni szerződésnek megfelelően. Presidente. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztosasszony. Mióta világ a világ, van egy olyan kereskedelem, amelyet nehéz ellenőrizni, és ez a fegyverkereskedelem. Különböző módjai vannak annak, hogy ezt az ellenőrzést megnehezítsék. Az egyik az, hogy ártalmatlannak tűnő készülékeket, fegyvereket exportálnak, amelyek könnyen használhatók fegyverként, és éppen ezért foglalkozunk a kettős felhasználású termékekkel. A másik a szabályok zűrzavara, amelyek az ellenőrzést megnehezítik. Amikor elkezdtünk dolgozni ezen a dosszién, a bizottság azt kérte tőlünk, hogy egy 2000-es rendeletet módosítsunk, időközben ezt visszavonták, a meghaladott javaslat alapján, és most már a 2009-es javaslatot módosítjuk. Amikor megkezdődött a trialógus, a bizottság új jogalkotási tervezetet nyújtott be, ez, ugyanezen rendelet módosítására vonatkozóan. Tehát az első kérés a világos, átlátható szabályok meghatározása az európai exportőrök számára, és egy összefogott szöveg kialakítása. Négy kijelentés a liberálisok részéről az alacsony értékű exportot illetően. Nagyon szkeptikusak vagyunk ezzel a rendszerrel kapcsolatosan. A parlament 5000-ről már 3000 euróra szállította le ezt a maximális értéket, és más kritériumokat is kijelölt. A célországok listája nagyon korlátozott. A KKV-k ezt szeretnék, de a mi üzenetünk az, hogy a biztonság fontosabb, mint a kereskedelem, és a trialógus során ezen még dolgoznunk kell. Támogatjuk az ex ante bejelentést és a nyilvántartási kötelezettséget egy tagállamban. A lehető legnagyobb átláthatóságot tartjuk fontosnak, hogy a rendelet előirányozzon egy mechanizmust, amely az érdekeltek, így például az emberi jogi szervezetek, vagy a szakszervezetek számára különböző szakaszokat kínáljon a döntéshozati folyamatot illetően, akár oly módon is, hogy az Európai Parlament részére jelentést nyújtanak be. Köszönöm. Scholz, Köszönjük a GUE frakció nevében, Scholz úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Szeretnék köszönetet mondani Jörg Lightfriednek, kiváló munkát végzett el jelentésen, és sok sikert kívánok neki a tárgyalások során, mert a tanácssal bizony kemény tárgyalások várnak rá. Pár dolgot hadd foglaljak össze. A néppárti módosítók nem segítik az előadó munkáját, nem könnyítik meg a feladatát, és a parlament eh, tárgyalási álláspontját sem erősítik. A néppárti módosítókat a frakcióm nem fogja támogatni, mert éppen a fegyveripar helyzetét javítják szerintem. A kettős felhasználású termékek listája arra használható fel, hogy például a fejlett számítógépekből ne kapjanak bizonyos fejlődő országok. A kelet-európai országok jól tudják, hogy a kettős felhasználású termékek listájával vissza lehet élni, élni ezért a 47-es módosító indítványunk pontosan a fejlődő országok érdekeit kívánja védeni. Köszönjük! A függetlenek nevében Obermeyer úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. A nukleáris tüzelőanyagok, a vegyszerek békés célokra is használhatók, és egyes tagállamok Líbiánt éveken át ellátták fegyverekkel, és a legutóbbi fegyverkezési exportjelentés megmutatja, hogy Olaszország, Málta, Németország szállította a legtöbb fegyvert Gaddafinak, Franciaország is úttörő volt az arab térségbe irányuló fegyverszállítások esetében, Ausztria ö, tartotta magát a korlátozásokhoz, és ezt az egyenlőtlenséget le kell küzdeni. Valamennyi tagállam és a teljes EU fegyveripar szigorú ellenőrzés szerződési rendelkezések hatája alá kell, hogy tartozzon. De ezeket a listákat is napra készesíteni kell, és a szoftverek, az IT és a smartphone szintén ö, ide tartoznak, amelyeket a demokratikus mozgalmak használtak, mint legutóbb az arab térségben. Tehát ö, elemzéseket kell folytatni a felhasználási célokat illetően, valamint a ö, célországok aggodalmat keltő jellegét illetően. Köszönjük, Fjellner úr. Köszönöm, elnök úr. A, az érintett termékek száma, tehát azon termékek száma, amelyek a kettős felhasználású termékekre vonatkozó jogszabály hatájára esnek, igen hosszú. A repülőgép motoroktól, a távközlési berendezéseken keresztül, a bizonyos járművekkel bezáróan szerepel rajta jó néhány fajta termék, bizony egyszerűsíteni kellene, harmonizálni azt, hogy hogyan viszonyulunk ezen termékekhez. Fontos, hogy ex ante egyértelmű és harmonizált szabályok szülessenek. Jó magam, tisztában vagyok azzal, tudom, hogy bizonyos svéd cégek nem hajlandóak bizonyos termékeket bizonyos országokba exportálni, miközben Franciaországnak ezzel nem okadtak eh, morális eh, gondjai. A távközlési eh, export például igen hasznos eszköz lehet egyes országok felszabadításában. Fontos, hogy a polgári mozgalmakat negátoljuk még egy módon, ezzel, ezen módon is. Az előzetes megközelítés, az ex ante eljárás. Persze a just-in-time rendszerre nehezen összegyeztethető, hiszen próbáljuk minimalizálni a készleteket, tehát hogyha még egy utólagos export rendszert is vezetünk be, akkor is tudnunk kell, hogy mit exportálnak a cégek, és hogyha egy ország nem tartja tiszteletben a szabályokat, akkor megfelelő szankciókat kell alkalmazni. Tiszta, világos, harmonizált szabályokra van szükség, legyen ex ante vagy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 probléma az, hogy nem minden tagállam ugyanolyan kritériumokat alkalmaz a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzése során. Éppen ezért a célunk az kell, hogy legyünk, legyen, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, amikor is a tagállamok a polgári célú termékekre ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák. Ez a rendelet fel kellene, hogy hívja a figyelmet annak szükségességére, hogy elkerüljük az azt, hogy új technológiák és szoftverek káros felhasználásra kerüljenek, ezzel a kiberterrorizmus ellen is fel tudunk lépni. Paskúr következik egy perc. Köszönöm a jelentés kétszeresen is érzékeny, gazdaságilag és politikailag is. Egyfelől, egyfelől az EU meg kívánja akadályozni azt, hogy a kettős felhasználású termékeket katonai célokra használják fel. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a felhasználók és a termelők gazdasági érdekeit is. Ezért is um, Bonyolult ez a rendelkezés, hiszen egyesek kiskapukat keresnek. Egyesek úgy gondolják, hogy a jelenlegi szabályok túl szigorúak, mások szerint nem elég szigorúak. Én egy szigorúbb, ám átláthatóbb rendeletet szeretnék látni, és éppen ezért én az export előtti engedélyeztetést támogatom. A parlament ebben segíthet, a mi szerepünket is meg kell erősíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig akkor a spontán felszólaló következnek, Jár úr. Um- Köszönöm, elnök úr, hogyha az export engedélyekről van szó, a kettős felhasználású termékek esetében azt hiszem valamennyien egyetértünk, hogy az EU egységes szabályokat kell, hogy kidolgozzon a tagállamok nem járatnak el különbözőképpen, ez versenytorzulásokhoz vezethet, és pont az ellenkezője lép fel annak, amit akarunk. Másodszorban logikusnak tűnik, ha azt mondjuk, hogy az export esetében előzetes ellenőrzésre van szükség, ennek átláthatónak kell lenni, és egy eredménykontrollra is szükség van, és Köztinger kollégámat támogatnám, aki azt mondta, hogy egy olyan rendszerre van szükség, amely a közép vállalatok számára is elviselhető tereket jelent, hiszen a világpiac nem csak a nagyvállalatok számára nyitva, hanem a kis és középvállalatok számára is éppen ezért figyelni kell arra, hogy a középvállalatok számára is megfelelőek legyenek ezek a szabályok. Köszönöm, elnök úr. képviselő. Polgári termékek katonai célú felhasználásának problémáját nem lehet az export ellenőrzésével megoldani, a kettős felhasználású termékek kiütelének az ellenőrzésével megoldani. Persze az exportok ellenőrzése fontos, a szigorú ellenőrzés fontos, de ezt úgy kell tenni, hogy a fejlődő országok hozzájussanak ezekhez a fejlődük, fejlődésükhöz szükséges termékekhez, miközben ezt átlátható demokratikus módon használják. Ugyanakkor ezen a téren fontos, hogy következetesen alkalmazzuk ezt a többi uniós szakpolitikával összeegyeztethető módon a kutatás, finanszírozás 7. keretprogramon belül, például azon programok finanszírozása, amely az izraeli cégek közreműködésével történik, például a robot repülőgépeket és felhasználták 2008-2009-ben Gázában, emberek tucatjai vesztették így életüket, így tehát az európai kutatás kettős felhasználásáról is beszélnünk kell. Köszönjük, mondja az elnök. Először is biztos asszonynak adom meg a szót a vita lezárását. Elkezdendő. Köszönöm, elnök úr. Előadó úr, de Kucht kollégám nevében szeretnék köszönetet mondani önnek és az ön szakbizottságának. Az Európai Bizottság osztja az ön véleményét a két fennmaradó kérdésben, ahol javasolja az ex ante, az előzetes ellenőrzést. Szerintünk a legfontosabb az, hogy ugyanaz legyen a rendszer, bármi is, hiszen el kell kerülnünk a a kettős normákat és a túlzott komplikációt, az átfedéseket. Egyetértünk önnel az ügyben is, hogy bizonyos fajta beszámolási mechanizmusra szükség van, anélkül, hogy túlzott terhet jelentene ez azon cégekre, amelyek főként a kis és középvállalkozások körébe tartoznak. Remélhetőleg a fennmaradó kérdésekben kompromisszumra tudunk majd jutni a tanácssal későbbiekben. Köszönöm még egyszer ezt az érdekes és érdemi vitát. Köszönjük, biztos asszony. Most pedig az előadónak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Parancsolja Fried úr. President. Köszönöm, elnök úr. Az utolsó két percet arra használnám fel, hogy a tanácshoz forduljak. A tanács oldalán csak üres székeket látok és nem tudom, hogy észszerű a vitát a tanács jelenléte nélkül lefolytatni. Azt hiszem, hogy ideje lenne a tanácsot tájékoztatni, hogyha az Európai Parlament valamit szeretne, akkor a tanácsnak ide kell jönnie, és meg kell hallgatni az Európai Parlamentben zajló vitát. Nos, tisztelt kollégek, ez egy nagy gazdasági ág, sok termékről van szó, munkahelyekről, és különösen a KKV-kon belüli munkahelyekről, amelyek csúcs technológiát állítanak elő, amelyek nagyon fontosak, és azt hiszem, hogy számukra nagyon fontos, hogy az egész Európai Unióban egységes szabályozás legyen, és ahogyan Fjellner úr is említette, egy ország megtesz valamit, a másik nem, és aztán azok az ostobák, akik tartják magukat a szabályokhoz. Ne így legyen, éppen ezért fontos, hogy megoldást találjunk még hozzá gyorsan, és azt a tanács is elfogadja, hogy nem megy minden úgy, ahogyan azt a tanács elképzeli. Éppen ezért azt hiszem, hogy ha ezt belátják, gyorsan megoldhatjuk ezt a kérdést az európai gazdaság, az európai munkahelyek, valamint az emberi jogok, a biztonság, a testi sérthetetlenség elve védelme érdekében az Európai Unión kívül is, a jelentés ez is hozzájárul. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák, köszönöm szépen. Köszönjük, ezzel ezt a vitát lezárjuk. A szavazásra a holnapi nap során, de 12-kor kerül majd sor. A következő napi rendi pont a Simpson jelentés az idegen forgalomra vonatkozó európai statisztikák témájában.